Eh, good morning everybody. I will... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Eh, megnyitom az ülésünket, és rögtön átváltok svédre, mielőtt áttérünk a szavazásra. Hely, mindenkit üdvözlök. A mai nap és eh, az első pont, az első pontunk, ez pedig a napirend elfogadása. Nem jött semmilyen kérés, hogy megváltoztassuk, tehát akkor úgy vélem, hogy elfogadhatjuk a napirendet. A kettes pont a következő, ez pedig az elnök közleményei, és annyi szeretnék közölni a bizottsággal, hogy a 10, november 12-i fél napunk sajnos nem kerül megtartásra. Rengeteg témánk van, és nagyon nehéz lesz ezeket mind megtárgyalni, tehát valahogy mindenképpen helyet kell szorítani neki. Tehát akkor ezt a pontot kipipálhatjuk, és eltérhetünk rögtön a hármas pontra. Az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól, és Szeptember 19-éről megvan a jegyzőkönyv, és hogyha nincsen senkinek semmilyen kifogása ez ellen, akkor ezt az aktákhoz fűzhetjük, ezt a jegyzőkönyvet. Végonő. Most akkor a négyes pont következik, és mindenkit megkérek, hogy kicsit csendesebben élvezze az ülést, mert elkezdünk szavazni. Tehát köszönöm szépen, és akkor elkezdjük a szavazást. Ez pedig a nők életkorhoz kapcsolódó betegségek megelőzése. Angelili asszony az előadó, kér szót. Presidente, eh, oltre Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen köszönetet mondok minden kolléganőmnek és kollégámnak, hogy részt vett ebben a vitában, ebben a munkában, és egy pontosítással szeretnék élni, ez pedig a 33-as módosítóra vonatkozik, amit egyébként jó magam terjesztettem be. Itt egy fordítási probléma merült fel, Valószínűleg az angol verzióban szerepel egyébként, az olasz szövegben úgy hangzik, hogy eg, ö, egészségügyi alapellátás, alapvető egészségügyi ellátás, ezt mondja a magyar szöveg is, viszont az angol verzióban magánegészségügyi ellátásról beszél, tehát nem primária, ami alapellátást jelent, hanem priváda. ez pedig a magánegészségügyi ellátás. Ami pedig a részenkénti szavazásokat illeti, azt szeretném kérni, hogy nézzék meg, erősítsék meg, hogy mi történik itt a nyelvi változatokkal, ugyanis nyilvánvalóan én erről szerettem volna beszélni, az alapellátásról. Really a between private... Köszönöm. Igen, meg az elsődleges és a magán közötti különbség tétel azért lényeges. Tehát legalábbis számomra teljesen más dologról van szó. És szerettem volna megkérdezni, hogy a zöldek szeretnék még mindig a részenkénti szavazást? Értem, megértem, hogy, hogy szeretnék, de nem privát, hanem primer. Elsődleges. Tehát rendben, akkor nem lesz részenkénti szavazás a 33-as módosító esetében. Rendben van, akkor elkezdünk szavazni, és elkezdjük a 75-ös módosítóval. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Ellene? Elnézést, kezd, újra kezdjük. Tehát mellette, emelje fel a kezét. Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 76-os mellett ellene tartózkodás azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Következzék akkor a 77-es részenkénti szavazás az első résszel kezdjük. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 82 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 83 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 85 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 86 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8, 88-ashoz tartozik egy szóbeli módosítás. Szeretném kérdezni, hogy van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Nincsen. Akkor a szóbeliről is szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 89 mellette, tehát 89 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-94 megegyeznek, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-96 okafogyottá válik, 99-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101 és 104-es megegyeznek, részenkénti szavazás van, első részről szavazunk. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette? Második rész mellette? Ellene. Tartózkodás. Nagyon nehéz ezt megállapítani úgy, hogy a második részt ellenőrizzük. Tehát 101-104 második része a szavazást megnyitom. Lezárom. Egyetemen elfogadtuk. 102-es jön. De szeretnék itt valamit pontosítani. Úgy tűnik, hogy a 102-es csupán egyetlen módosítás, és a 103-asnál részenkénti szavazás van. Ez pont fordítva van. A 102-esnél van a részenkénti szavazás, és a 103-asnál pedig nincsen. A 103-asnál tehát a jó szöveg szerepel, de a 102-eshez tartozik. Világos ez így? Tudnak követni? Mert nagyon fontos, hogy ezt tudják. Tehát részenkénti szavazás lesz a 102-nél, de nem a 103-nál. Jó? Tehát akkor 102-esnek az első része mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most jön akkor a 103-as. Mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös okafogyottá válik a papír szerint. 107 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118, 110, 111, 119 okafogyottá válik, 120-as jön mellette, ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. 121, 123 megegyeznek, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 122 okafogyottá vált. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 127 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 134-es jön, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 136 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok 137 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok 138 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok 139 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok 140 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 143 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 145 okafogyottá vált, 146-os jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 150 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 149 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 151 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 152 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kellene, 153-asnál a szavazást megnyitom. Lezárom, elutasítottuk. 155-ös jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 157-est, a szavazást megnyitom. Lezárom valóban elutasítottuk. 158 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 161 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 162 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 163 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 164 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ugrunk a 170-esre. Mellette ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok 172 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 173 mellette, ellene tartózkodás 6 Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtok. Ugrunk akkor a 176-osra. Mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtok, 177 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ugrunk akkor a 185-ösre, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk 186 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-as okafogyottá vált, 189 jön. Mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőrizzük le. Elutasítva. 190 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 191 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 192 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 193 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 22-es, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as fogyottá vált, 24-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25 mellette, ellene. Tehát ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 jön. Emlékeztetnék arra, hogy ez most már nem részenkénti. 33-as mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem ezt inkább ellenőrizzük. A szavazás megnyitom a 34-esről. Lezárom. Jó, hát rendben. <laughs> Tényleg ez az eredmény? egyhangulag elfogadtuk. Akkor lehet, hogy kicsit lecsúsztunk, lehet, hogy túl gyorsan beszéltem, és elúszott a fordítás. Jöjjön akkor a 36-os, 35, bocsánat, 35 mondja az elnök, mellette ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-38 megegyeznek, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Bocsánat, egy kimaradt. A 30-asról szavaznunk kell, az kimaradt. Véletlenül kifelejtettem, mert a kompromisszumos indítványnál volt. 30-asról is szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor most 39 esen ugye? Mondja az elnök. 39-es jön, mellette ki van? Ellene tartózkodás, elfogadtok 40-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtok 41 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtok 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtok 44-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtok 45 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 51 mellette, ellene tartózkodás. Tehát 51-es mellett ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös okafogyottá válik, 56 jön mellette ki van ellene tartózkodás elutasítottuk 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 68-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 67-es oka fogyottá válik? Nem, nem. A 67-esről is szavazunk. Tehát 67-es mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 69. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 72-est akkor ellenőrizzük. 72-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es oka fogyottá válik, úgyhogy következik a 73-as. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Megkérhetném, hogy a többi blogban szavazzunk? Nem? Rendben. Akkor a többiről blokkban szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen. És akkor most eh, az indítvány egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva a szavazás, úgyhogy várjuk, hogy mindenki szavazzon. Van, aki szavaz még? Mert még mindig hiányzik egy szavazat. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk, úgyhogy gratulálok az előadónak. We now take in the next most pedig a következő jelentésünkre térünk át, a gyermeklányok szexualizációja című jelentésről szavazunk, és először Stitevska azt kérném, hogy kíván-e nyilatkozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, az összes képviselőnek a benyújtott módosítókért. Láthatják, hogy több mint 140 módosított, pontosan 144 módosított eh, nyújtottak be, és eh, csak 22 módosított jelöltem egy eh, negatív jelzéssel, tehát nyitott volt az együttműködés az összes képviselőcsoporttal. Szeretnék még arra is utalni, hogy megállapodtunk abban, hogy a 11-es bekezdést töröljük, és ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy sajnos A 76-os 96-92-es módosítókat nem tudom elfogadni, az elnöki módosítókat, mert a kb. 9 éves korban levő lányok még nincsenek olyan korban, amikor fel kellene őket világosítani a reproduktív kérdésekről, terhességről és egyéb kérdésekről. Ugyanakkor voltak nagyon jó módosítók is, és remélem, hogy önök is támogatják majd ezt a jelentést. Köszönöm. Okay, we will... Rendben, akkor elkezdjük a szavazást. Szeretném azt is megemlíteni, hogy az előadó jelölte, jelezte, hogy vannak bizonyos tévedések a szavazólistán a 94-es módosítóval kapcsolatban. Egy kiegészítésről van ott szó, ha nem tévedek. Így van? Rendben. Majd megadjuk önnek a szót, és akkor pontosítja ezt de most akkor elkezdenénk a 46-os módosítóval kiszavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem ezt jobb, ha ellenőrizzük a 45-öst. Megnyitom a szavazást. A néppárt részéről egyel többen szavaztak. Most lezárom a szavazást. És nem tudom, hogy hogyan szavazunk. Azt hiszem jobb, ha megismételjük, mert a néppárt részéről egyet több szavazatot adtak le, egyet több a szavazókártya. Rendben, akkor újból a 45-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást a 45-ös módosítóról. Kérem, szavazzanak, szavazzanak, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es, mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es visszavonták, 49-ről nem szavazunk, és most egy szóbeli módosítás az előadótól. Van-e ellenvetés? Mikrofont kérünk. Nem volt időm, hogy tanulmányozza, mert késő este kaptam meg, úgyhogy ellenvetést szeretnék berenteni elnök. Rendben, akkor erről nem szavazhatunk. Úgyhogy következik a 48-as. Mellette ki szavaz? Kérem, kész felemelése jelezik. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És ez azt jelenti, hogy az 57-52-tel a válnék, 56 ös nem, elnézést, mondja az elnök, az 56-ost visszavonták, 55-58-ról nem szavazzunk, következik tehát az 59-es mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Persze ellenőrizhetjük, hogy nem, 59-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-asról nem szavazunk, szóbeli módosító következik, és felvetem ismét a kérdést, hogy van -e ellenvetés. Igen, ismét szeretnék ellenvetést jelezni, mert nem tudtam tanulmányozni. Rendben, akkor fagyottá válik, következik a 64-es mellette, ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 65-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as okafogyottá válik, 66-os is, 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette ellenőrizzük a 69-es, természetesen. Megnyitom a szavazást a 69-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 70-es mellette ellenőrizzük a 71-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Lehet, hogy egyszerűbb lenne, ha mindig rögtön ellenőriznénk? Hát próbáljuk meg akkor. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nem, ellenőrizzük a 72-es, mert hogy ugyanaz lesz az eredmény. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás. Hát erre reagálni kell. Hát ebben az esetben ugye az ember nem emeli fel a kezét, úgyhogy akkor tényleg ellenőrizni kell, 73-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk egy szavazat többséggel. Azt hiszem, hogy akkor a legtöbbet ellenőrizzük. A 74-est, megnyitom a szavazást a 74-esről, úgyhogy rögtön így csináljuk inkább. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 76-os, 81, 75-ös, 82-es okafogyott tavárnak következik a 80-as. Megnyitom a szavazást a 80-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Ez pedig azt jelenti, hogy a 83-as a következő, amiről szavazunk elektronikusan. Szavazunk kész módosítót elutasítottuk. Igen, igen, valóban. Tehát akkor nem szavazunk a 84-esről. A 84-est a 84-esről szavazunk most, és rögtön elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, úgyhogy következik a 85-ös mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy le, elmehetünk a 91-esig, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás. Azt hiszem jobb, ha ellenőrizzük a 91-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 92-es, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, jobb, ha ellenőrizzük a 92-est. Lezárom a szavazást. Két szavazattal elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 94-es szóbeli módosító, úgyhogy megadom a szót az előadónak, ha szeretné ezt tisztázni, mert szeretné ezt kiegészíteni. Nem, ez helyén való, jó van, jó van ez így, ahogy ön mondta, minden rendben van. Rendben, akkor ebben az esetben, ha nincs ellenvetés senki részéről, Rendben. Szeretné tisztázni, hogy mi ennek a szóbeli módosítónak a tartalma? It's a split vote, yeah. So, it's... Részenkénti szavazásról van itt szó. De ez egy kiegészítés. Ha megnézik a szavazósnál az utolsó oldalt, parancsoljon öné a szó. Tehát a lista végén a tízes bekezdésnél az szerepel, hogy a kornak megfelelő kiegészítés szerepel. Rendben, ebben az esetben akkor nem szavazunk a szóbeli módosítóról. Úgy szavazunk, ahogyan az, az listán szerepel, a szavazó listán. Ha megnézik a 95-ösnél, ott szerepel az alatt a szavazó listán ez, tehát ebben a sorrendben szavazunk, akkor nincs a 94-esnél szóbeli módosító, pusztán részenkénti szavazás. Ez így mindenki számára követhető? Akkor a 94-es első részéről szavazunk mellette, ki szavaz ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de lehet, hogy túl gyors volt. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de jobb, ha ellenőrizzük. Tehát a második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egy szavazattal. 93-asról nem szavazzunk. Mellette ki szavaz a 93-as mellett, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 97-est visszavonták, a következő a 95-ös mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most jön a szóbeli módosító Szkilevszka asszonytól. Van-e ellenvetés bárki részéről? Igen, önök ellenzik, úgyhogy akkor ezt nem bocsátjuk szavazásra. Következik akkor a 98-as. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük a 98-ast. Rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Úgyhogy jó néhány módosítóka fogyottá válik, következik a 104-es, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, azt hiszem jobb, ha ellenőrizzük a 104-est. Úgyhogy megnyitom a szavazást a 104-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es bekezdés, külön szavazunk, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 107-es mellette. Ja, elnézést, okafogyottá válik, úgyhogy lemegyünk a 110-esig. 110-es mellette. Ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük a 110-est. Megnyitom a szavazást a 110-esről. Lezárom. Elutasítottuk. Elnézést. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Úgyhogy következik a 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 115-öst, megnyitom a szavazást, lezárom és elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. 119-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 129 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 130-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, és lezárom. Elutasítottuk. Következik a 132-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük a 134-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító és ötös azonosak mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem jobban ellenőrizzük a hetest. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 8-as. Igen, igen. 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 14-est, megnyitom a szavazást a 14-esről. Zárom a szavazást. Elutasítva. De nagyon közel volt. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-ről nem szavazunk, akkor a 18-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 20-as módosítót, megnyitom a szavazást a 20-asról. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Én csupán a kezeket látom. Én nem nézek a koordinátorokra, semmire sem nézek, csak a kezekre. Mert ilyenkor azt mondják, hogy nézzük a koordinátorokat. Nem. Én a képviselőkre nézek a szememmel, és hogyha valaki nem emeli fel a kezét, akkor nem láthatom a kezét. Ez ennyire egyszerű. De nagyon örülök, hogy ezt ellenőrizzük. Ez egy jó dolog. Igen, ezt szeretnénk tisztázni. Áttérünk a 22-es módosítóra. Mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 23-as módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 23-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 23-as módosítóról. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a 26-osra mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös visszavonták, akkor a 36-osról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 36-ost. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal 37-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. A 37-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 37-esről. Zárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. 38-as, a 38-ast elektronikusan megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. 39-es visszavonták. Akkor a 40-esre térünk át mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 41-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 42-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük? akkor a 42-est ellenőrizzük, megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva négy szavazattal. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most az egész állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Egy szavazat hiányzik, zárom a szavazást. És elutasítottuk kettő szavazattal. 14-12 ellenében. We, We then moving on to the next item, number six. Áttérünk a következő, a hatosra. Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban a 2011-es évben és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Egy kicsit csöndesebben lehetne? Szeretném megkérdezni, hogy Gabriel asszony szeretne hozzászólni? Rendben, akkor kezdjük a szavazást, és az egyes kompromisszummal kezdjük mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést? lehet, hogy az egyes után majd szavazhatunk a B-ről blokkban. A 19-esről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Ki támogatja a 19-est? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellett. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az egyes módosítót, megnyitom az egyesről a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. Akkor az összes többit blokkban elintézhetjük? A nyolcas kivételével blokkban szavazunk, ha ez rendben van így, jó. Akkor ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a nyolcas mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most az egészről szavazunk, megnyitom a szavazást. És zárom a szavazást. Elfogadtuk eléggé nyilvánvalóan. Akkor most itt a jogérvényesülés programja 2014-2020-as időszakra. Szeretném megkérdezni az előadót, hogy akar -e mondani, nem akar mondani semmit, akkor a négyes módosítóval kezdjük. Szerintem blogban is megoldhatjuk. Mm, szerintem nem, de a 26-os módosító után lehet blokk. 25-ös. A 28-astól kezdve, nem?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 Akkor ott a hetes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a hetest. Megnyitom a szavazást a hetesről. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a 25-26 okafogyott a 8-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát nincs több, akkor a 28-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 33-ast. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor most az egész állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. E, nyilvánvalóan elfogadtuk. Akkor áttérünk a nyolcasra ez pedig a Horizont 2020 kutatás és innovációs keretprogram. Ezt szavazhatunk blogban? Nem ellenzi senki? Akkor az egészről szavazunk mellette? Ellene? Tartózkodás? Azt hiszem, hogy ezt nyilvánvalóan elfogadtuk. Akkor a 9-es, az Európai Demográfiai Statisztikára szóló rendeletre irányuló javaslat. Blogban szavazhatunk? Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most folytatjuk az ülést, tehát mindenki foglaljon helyet. Foglaljanak helyet, kérem. És most ismét svédre váltok. És hogyha tényleg úgy gondolják, hogy annyira beszélniük kell, akkor inkább kint kaszinózzanak. Rengeteg hely van kint. Rengeteg hely van. a okay. Akkor most áttérünk a következő pontra, és védül fogok beszélni. Van egy látogató csoportunk a német parlamentből, nagyon örülünk, hogy itt vannak, tehát egy hatalmas üdvözlést kapnak tőlünk. A Bundestag családügyekkel, idős állampolgárokkal, nőkkel és fiatalokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó bizottsága a vendégünk. Tehát köszönjük a látogatást, és kíváncsi vagyunk, hogy mit mondanak nekünk. Elke Ferner, Kristel Ummer és Mónika Lazár és a bizottság elnöke Sibyl Klaurisk. Azt tudom, hogy október 3-án találkoztunk már egy konferencián, ott ismertük meg Esmát. Tehát üdvözöljük a látogatókat, és jó, hogy kapcsolatokat alakítunk ki az európai és a nemzeti politikusok között. És ez egy nagyon jó dolog most, hogy itt beszélgethetünk, és itt eszmecserét fogunk majd folytatni a nézeteinkről. Tehát Lauris asszony, átadom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és ezt a lehetőséget is, hogy röviden eszmét cserélhessünk. A családügyekkel, idős állampolgárokkal, nőkkel és fiatalokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó bizottság küldöttségeként vagyunk itt, és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdésekről szeretnénk beszélni. Ez egy nagyon fontos téma számunkra. Az Európai Parlament is több alkalommal hangsúlyozta már, hogy Európa szerte a felügyelő tanácsokban szeretnénk eh, a kvóta rendszert, a rotációt. A német Bundestagban elég nagy eh, port kavart ez a kérdés, éppen ezért fontosnak tartjuk eh, európai szinten az álláspontok megismerését, illetve az előrelépést. Erre vonatkozóan tegnap már egyeztettünk Reding biztosasszonynal, valamint parlamenti képviselőkkel, és civil szervezetekkel is. Egy másik téma az esélyegyenlőség, a férfiak és a nők közti egyenlőség szempontjából szintén nagyon fontos a gender pay gap témája. Ez a téma is egy olyan kérdéskör, amely európai szinten egy irányelv formájában lett rögzítve. Németországban még minden bizonyal van még tennivalónk e területen, hiszen azon férfiak és nők, akik ugyanolyan munkát végeznek, és mégis különböző béreket kapnak, jelzi, hogy az esélyegyenlőség terén még van tennivaló. És megoldásokat nehéz találni, ezt nem is szeretném vék alá rejteni. Azt is tudom, hogy eh, az az eszmecsere, amelyet parlamenti szinten folytatunk, az nagyon fontos. Az október 3-án megtartott konferencia ebből a szempontból eh, nagyon pozitív értékű volt. Véleményem szerint egyértelmű célokat fogalmazott meg, a férfiak és nők közti egyenlőség európai szempontból jelzésértékű, és eh, a megoldásokat is komolyan kell vennünk. Éppen ezért örvendünk annak, hogy ezen a héten, amikor ugye Berlinben nem ülésezünk, eljöhettünk ide. Párizsba is elutazunk a héten, tehát nem csak Belgiumban és európai szinten folytatjuk ezt a párbeszédet, hanem francia szomszédainkkal is párbeszédre törekszünk, és nyitottak vagyunk mi is, ha Berlinbe kívánnak ellátogatni. Ennyit eh, szerettem volna elmondani, szeretném, hogy eh, kollégáim is szóhoz jussanak. Ha ön is egyetért ezzel, de hát ön az elnök, parancsoljon. You have the floor, please. Igen, parancsoljanak. Köszönöm szépen. Én tulajdonképpen csak eh, kiegészíteni szeretném azt, amit Lauris asszony már elmondott, ami a vezető pozíciókban dolgozó nők esetében a kvótákat illeti, itt eh, valóban valunk van. Akik eh, hosszú ideje foglalkoznak ezzel a témával, tudhatják, hogy évtizedek óta várunk arra, hogy valamilyen előrehaladás történjék, de sajnos eh, a múltban erre nem igen volt példa, úgyhogy a parlamentek részéről is fel kell használnunk a lehetőségeket, például azt, hogy mit tehet az Európai Parlament, illetve mit tehetnek a nemzeti parlamentek, annak érdekében, hogy együtt lépjünk előre ebben a témában. Tegnap lehetőségünk nyílt arra, hogy Reding biztos asszonynal egyeztessünk, és reméljük, hogy a bizottság még az idén egy javaslatot terjeszt elő, de ez csak az első lépés lesz. A kérdés ugye az, hogy a nemzeti kormányok milyen álláspontra helyezkednek, és a nemzeti parlamentek brüsszeli szinten hogyan tudják szándékaikat érvényesíteni, és az Európai Parlament milyen mértékben tudja az Európai Bizottság javaslatát javítani, úgy, hogy több lehetőséget teremtsünk, mint amennyi az elmúlt 40 évben volt. Igen, akkor én is szeretnék kérdezni valamit, ami a súlyponti kérdéseket illeti, ugye a bér szakadék, illetve a nők szerepe vezető pozíciókban. Itt ugye alig ha van ezzel kapcsolatban kiegészíteni valóm, hiszen egyetérthetünk abban, hogy több tennivaló, több munka vár még ránk Németországban és európai szinten is. Egy másik témát szeretnék én érinteni, ez pedig az anyasság védelmére vonatkozó törvény. Az elmúlt napokban hallhattuk azt, hogy az előttünk levő javaslatok most zátonyra futottak, úgyhogy talán öntől és Strele asszonytól első kézből megtudhatnánk, hogy milyen mozgástér nyílik még most, illetve milyen lépések történhetnek, hiszen nagyon nehéz, hogyha az ember nem vesz részt közvetlenül ebben a folyamatban, úgyhogy ha már itt vagyunk, szeretnénk kihasználni a közvetlen eszmecsere lehetőségét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most a képviselőknek adnám meg a szót, hogy ők is szóhoz jussanak. Lüling asszony kap először szót. <coughs> Hát megpróbálom németül, elnök úr, tisztelt kollégák a Bundestagból. Szeretnék röviden reagálni az önök rövid kérdéseire is, ami a kvótákat illeti. Nálunk ez a téma legalább annyira vitatott, mint nálatok, a frakciókon belül és a különböző frakciók között is. Elmondhatom önöknek, hogy felmerülnek bennem különböző kérdések. Ami a szabad piacgazdaság rendszerét illeti, semmi ellenvetésem nincs a politikában a kvóták ellen, hogyha a pártok erről döntenek, és ha a nyilvános intézményekben, a közintézményekben be akarják vezetni a kvótákat, ám tegyék. Ugyanakkor azért a szabad piacgazdaságban nem látom már ennyire egyértelműen a kvóták rendszerét. Ott ugyanis úgy tűnik, hogy a magánvállalkozásoknak megpróbáljuk előírni, hogy mit tegyenek. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a társadalom joga, a társadalmi jog Európában eltérő. Én például Luxemburgból származom, és Luxemburgban ugye a vállalati, a vállalkozási jog, a társasági jog eltérő, mint más országokban. Tehát nálunk nem felügyelő bizottságok vannak, hanem másfajta rendszer, és az elnökség is eltérő. Ugye Reding asszony is luxemburgi, vele is beszéltem, mert most ilyen nagy cirkuszt teremtünk a parlamentben azzal, hogy az Európai Központi Bankba egy férfit jelölünk. Reding asszony azt mondta, hogy ez szóba sem jöhet, ő kvótákat javasol a vezetőségek, a vállalati vezetőségek számára. Én ezzel nem értek egyet. Az ECON, a Gazdaság és Monetáris Bizottságban egy meghallgatást tervezünk. Május óta, májusban megüresedett egy poszt az Európai Központi Bank direktoriumában ott hat személy dolgozik, és most előállt egy olyan helyzet, hogy gyakorlatilag másfél éve az Európai Központi Bank vezetőségében már nincsenek nők. És ezen másfél év során három férfit jelöltek, neveztek ki egy belgát, egy franciát és egy németet. Akkor azonban itt a parlamentben senki sem mondta azt, hogy nem, nem hallgatjuk meg őket és egy olyan országban, ahol 80 millióan élnek, valószínűleg könnyebb egy alkalmas nőt találni, mint egy olyan országban, ahol félmillióan laknak, és ahol egyébként 40%-os a külföldiek aránya. Tehát tudják, hogy az Európai Parlament mindig egyértelműen síkra szállt a gyengék jogaiért, de úgy tűnik, hogy ellenzi a hatalmasak, a nagyok érdekeit, és úgy tűnik, hogy megint erről van itt szó. Ezzel a cirkusszal, amelyet itt megszervezünk, MERS jelöléseivel gyakorlatilag nem teszünk semmiféle szívességet a nőknek, úgyhogy erre is tekintettel kellene lennünk. a meghallgatás kapcsán. Gyakorlatilag nekünk csak egy konzultatív jogunk van a kinevezési folyamatnál. És a tanács, az állam és kormányfők akár ignorálhatják is a mi véleményünket. Tudják, hogy én vagyok a legidősebb nő itt a parlamentben. Volt olyan idő is, 1965-ben, amikor én voltam a legfiatalabb képviselő és foglalkozom a nőket eh, érintő politikával idestova már 40 éve, és elmondhatom önöknek azt is, hogy eh, sok mindent elértünk, különböző dolgokat, de ésszel jártunk el, nem pedig értelmetlenül jártunk el, holott bizonyos eh, területeken, például az anyaság területén igenis ez mondható el, ezzel pedig nem igen érünk el bármit is. Ennyit szeretnék a kvótákkal kapcsolatban mondani. Amit pedig a nemek közti bérszakadékot illeti, a gender pay gap, itt átlagos értékekről van szó, amelyeknek semmilyen jelzésértékük nincs arról, hogy ugyanazon munkáért ugyanolyan bért kapnak-e a személyek. Hazámban is vannak buszvezetők, férfiak, akik sokkal kevesebbet keresnek, mint más férfiak, szintén buszvezetők, mert a közférában sokkal jobbak a fizetések, mint a magánszférában. De ezek átlagos fizetések, ezek gyakorlatilag semmit sem jelentenek. Évekkel ezelőtt, amikor az acélipar még jelentős volt hazámban, akkor is létrehoztak egy európai statisztikát, kidolgoztak egy statisztikát a bérekről, arról, hogy a kétkezi munkások milyen bérekben részesülnek a különböző országokban, és Luxemburg akkor nagyon messze volt a listán, nagyon lecsúszott, hogy miért? Azért, mert a mi gazdaságunkban az acélipar és ugye a bányászat esetében a nők csak takarítóként dolgoztak, és természetesen ők nyilván kevesebbet kaptak, mint a magasan képzett üzemi munkások, de ez igazából semmit sem mond el a helyzetről. Mit mond ki az irányelv? Az irányelv kitűnő egyébként, de nem akarom hosszúra nyújtani. Említhetnék példákat arról, hogy Luxemburgban a 75-ös irányelven mit értünk el. Elég, hogyha az ember bátor, hogyha tényleges diszkriminációt tapasztal, ténylegesen hátányos megkülönböztetésben részesült egy ember egy vállalaton belül, de nem nemzeti szinten. A férfiak Luxemburgban, például a kerámia iparban, amikor még volt nálunk olyan, mindig kevesebbet kerestek, mint azok a férfiak, akik az acéliparban vagy a bányászatban dolgoztak. De hát ez semmit sem mond ki. A 75-ös irányelv egy jó irányelv, csak éppen alkalmazni kell. És ha vannak példák, ha tudnak olyan példákat, ahol nem alkalmazzák, akkor, akkor panaszt kell tenni ezzel kapcsolatban. Egy olyan közösség, ahol például a takarítónőket rosszabbul fizetik meg, mint a takarító férfiakat, az ilyen esetekben visszamenőleges hatállyal az illető személyek megkapták a kártérítést az önkormányzat részéről, 25 millió értékben, és hát természetesen ezt pesgővel ünnepeltük, de más példákat is előhozhatnék, csak éppen nem teszem, mert ez túl hosszúra sikerülne. De azt hiszem, hogy téves azt állítani, hogy egy új irányelvre van szükségünk. Az irányelv, a 75-ös irányelv, akkor azt hiszem csak 9-en voltunk, most pedig 27-en hamarosan 28-an, nem fogunk tudni összehozni egy jó irányelvet, azt kellene megtartanunk, ami már van. Mert a dolgok olyanok, amilyenek. Elég, ha megnézzük most Nagy-Britanniát, nem tudunk semmi jobbat tető alá hozni, mint az, ami már most hatályban van. Az egyenlő munkáért egyenlő bérre vonatkozó irányelv. De hogyha akarnak, ha valamit el akarnak érni, akkor hivatkozzanak erre az irányelvre. És az anyaság védelmével kapcsolatban szólnék még egy szót. Én nem szavaztam igennel erre a jelentésre, mert úgy is tudtam, hogy a tanács nem fogja jóvá hagyni. És mert az volt a véleményem, hogy túlzásba vittük ezt. Hiszen ez az anyaságról szól, az anyaság védelméről. Ha azt tettük volna, amit a bizottság eleve javasolt, akkor két éven keresztül már javíthattunk volna az olyan nők helyzetén, akik csak 14 hetes anyasági szabadságban részesülnek. Például a szoptatás idején ugye van ahhoz 20 hét ez a szülési szabadság. Ez számomra nem jelent problémát, de túlzásból vittük az egészet, elhúztuk azért, mert 20 hetet akartunk, és még ugye a szülői szabadságot, az apasági szabadságot, mindent, mindent belepakoltunk ebbe, aztán a tanács azt mondta nekem, aki egyébként előadó voltam, az önálló vállalkozók egyelő bánásmódjáról szóló irányelvnél, és ugye ott is a szociális biztonságról és az anyaságról írtunk. Én észszel, értelemmel, józan készítettem el ezt a jelentést. Én sem értem el egyébként mindent, amit szerettem volna, de elértem azt, hogy azért egy lépést mégis tudtunk előre tenni. Józan Ha úgy járunk el, akkor igenis elérünk egyet más, de hogyha nem józan járunk el, akkor, akkor nem és az anyassággal kapcsolatos jelentés, az Európai Parlament jelentése azt hiszem, hogy példa értékű arra, hogy eh, ha valaki nem józan észszel jár el, akkor, eh, akkor nem tudunk eh, semmit elérni. Hát ennyi lenne. Köszönöm szépen. Nem tudom, szeretnének reagálni, vagy szeretne hozzászólni, és akkor utána válaszolunk is. Tehát Eszrel asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném köszönteni kollégáinkat a német parlamentből, és szerettem volna köszönetet mondani azért a kérdésért, amelyet hozzánk intéztek az úgynevezett anyasági szabadságról szóló irányelvről. Valóban ez egy nagyon fontos kérdés az Európai Parlament számára, főleg eh, miután az én jelentésemet elfogadta az Európai Parlament 2010. októberében, és azóta ez eh, a téma elakadt a tanácsban. Ugyanakkor különböző kezdeményezésekre került már sor. Az Európai Parlament különböző kezdeményezéseket eh, foganatosított, például egy szóbeli kérdés formájában, vagy egy levelet intéztünk a Dán soros elnökséghez. Különböző üléseket tartottunk, amelyeken részt vettek a különböző soros elnökségek. Szerettem volna hangsúlyozni, hogy a lengyel elnökség például egy nagyon komoly erőfeszítést tett, és egy szociális ügyek tanácsi ülésén is napirendre tűzték ezt a kérdést. Ugyanakkor ezen erőfeszítések, amelyeket a különböző elnökségek tettek, valamint az Európai Parlament és az Európai Bizottság is, el kell mondanunk, hogy eddig a tanács erre még nem, reagált, nem reagált, legalábbis hivatalos módon nem. És amíg a tanács hivatalosan nem reagál mindenre, nem kezdhetjük meg a tárgyalásokat sem. Ami bennünket illet, mi készek voltunk arra, hogy informális párbeszédet kezdeményezzünk, azért, hogy megállapítsuk azt, hogy melyek azok a pontok, amelyekben egyeznek az álláspontok, és melyek azok, amelyeknél a tanács semmiféle módon nem tudja elfogadni a parlament szándékát. A tanács részéről azonban semmiféle szándékot nem tapasztaltunk a párbeszéd iránt, még informális módon sem. Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek szeretnének tárgyalni, habár tudjuk azt is, hogy vannak tagállamok, amelyek ellenzik ezt. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a nemzeti parlamentek támogassanak bennünket, és itt szeretnék egy felhívást intézni a kollégákhoz, annak érdekében, hogy a német parlament megvitassa ezt a kérdést, és amennyiben lehetséges, támogasson bennünket. És bármilyen fajta erőfeszítést, ha tudnak tenni ebben a témában, az nagyon hasznos lenne számunkra. Szeretném elmondani önöknek azt is, hogy az Európai Parlamentben nagyon heves vitákat váltott ki ez a kérdés, ez a téma. A szavazás is egyértelmű volt, és nagy többséggel sikerült elfogadni a jelentésemet. Tudjuk, hogy most nehéz időket élünk, hiszen olyan válságot élünk, amelyre korábban nem volt példa, de azt is tudjuk, hogy készek vagyunk arra, hogy szakaszokban alkalmazzuk, átültessük ezeket az intézkedéseket a gyakorlatban, mert tudjuk, hogy ez a 19 éve született irányelv már nem felel meg sem a családok, sem a gyermekek érdekeinek, sem az európai nők érdekeit nem szolgálja már. Éppen ezért örülnénk annak, hogyha haladnánk, haladhatnánk, hogyha előreléphetnénk, és hogyha jobb jogszabály születne. El tudnánk fogadni azt is, hogyha szakaszosan, fokozatosan lehetne alkalmazni, végrehajtani ezt a jogszabályt. Ha figyelembe vesszük az Európa 2020-as stratégiát, akkor azt is láthatjuk, hogy a parlament által jóváhagyott javaslatot 2020-ig kellene végrehajtani. Tehát én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy a parlament rendkívül nyitott annak érdekében, hogy konszenzust alakítsunk ki, és ezt a jogszabályt módosíthassuk. Mindenek előtt azt szeretnénk, hogy a tanács ugyanilyen nyitott legyen a tárgyalási folyamat megkezdése iránt, még ha csak informális szinten is, hogyha a tanács szándéka ez lenne. Fontos azonban az, hogy megszülessen a szükséges egyetértés, hogy módosíthassuk a jogszabályt. És végezetül még egy szót szólnék az apasági szabadságra vonatkozóan. Közösségi jogszabály, európai szintű jogszabály nincs erről. Ez egy olyan irányelv, van egy szülői szabadságra vonatkozó irányelv, és van egy anyasági szabadságra vonatkozó irányelv. A bizottság irányába már jeleztük, hogy jó lenne, ha kezdeményezne egy lépést, és jogszabály dolgoznak ki. Ha ezt megtenni, akkor mi készek volnánk arra, hogy elemezzük ezt a javaslatot, és egy irányelvet dolgozzunk ki. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az anyaság és az apaság, mint olyan, ugyanannak az érmének két oldala. És ki kell állnunk a megosztott felelősség mellett. Hiszen a gyermek iránti felelősség nem kizárólag a nőt illeti meg. És az is célunk, hogy megkönnyítsük a család és a munka közti összeegyeztethetőséget nők és férfiak számára egyaránt. Tudjuk, hogy a társadalom maga is átalakul, nekünk pedig nyomon kell követnünk ezt az átalakulási folyamatot, és az ebből következő igényeket. Még egyszer szeretném köszönteni önöket itt az Európai Parlamentben, és szeretnék sok sikert kívánni önöknek munkájukhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most most valakinek átadom még a szót közülünk, és akkor utána visszaadom önöknek a szót, a Bundestag képviselőnek, Bauer asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is szeretném sok szeretettel üdvözölni a kollégákat a német parlamentből. Sajnos hátat kell, hogy fordítsak a, a mikrofon és a fordítás miatt. Sok mindennel egyetértek, ami elhangzott, és sok mindennel nem értek teljesen egyet. Egy dolog jutott eszembe, hogy a kollégákat hallgattam, a politika lehetséges művészete. A jó lenne, és a lehetséges közt néha meglehetősen nagy a távolság, és ez még hozzájön az is, hogy mikor mi lehetséges, és az az igazság, hogy ezt nem mindig tudjuk jól becélozni, és előfordul az, hogy nagy a kísértés ahhoz, hogy eltolódjon a döntés a jó lenne, hogyha felé az ideális felé, de hát ez, ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez nem mindig lehetséges. Az anyasági szabadsággal kapcsolatban bizony nagyon érdekes volt az a tapasztalat, hogy minél később próbálunk valamiféle minimális standardot megállapítani, annál kevésbé lehetséges ez, mert annyira különbözőek a, szociális ellátórendszerek, hogy gyakorlatilag már, ma már minimális standardot e, rendkívül nehéz e, becélozni. Ami a bérszakadékot illeti, itt egy kis pontosítást engedjenek meg. Valójában az a statisztika, amit önök ma is megtalálnak az Eurostat oldalán, az 16,4 százalékos bérkülönbségről beszél, ami nem egyedi eseteken alapszik, hanem a nagyszámok törvényén. És amit mér, az valójában nem az ugyanazon munkában foglalkoztatottak bére, hanem, hanem egy átlagolt bruttó órabért mér, de hát azt is tudjuk, hogy a, a ma már a, a férfiak és a nők képzettsége, iskolázottsága közt nincs szakadéknyi különbség, a bérek közt mégis szakadéknyi különbség van. Éppen úgy nincs szakadéknyi különbség a, a gyakorlat közt sem, mégis, mégis nagyok a, a bérkülönbségek. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy annak ellenére, amit Luling asszony elmondott, és annak ellenére, hogy valóban lehetséges bírósághoz fordulni, annyira különbözőek a lehetőségek például az egyesült királyságban nem kell fizetni hogyha ilyen esetekben az ember a brósághoz fordul az én országomban például nagyon nagy illetéket kell befizetni ahhoz hogy a bróság egyáltalán foglalkozzon a témával. úgyhogy ebben a ebben a jelentésben, aminek én voltam a jelentéstevője, azt jártuk körül, hogy vajon, vajon mit lehet tenni, hogy az a törvény, ami valóban már ősöreg törvény, 75-ből származik, 2006-ban volt a, a rekasztja, hogy mit lehet tenni, hogy ez hatékonyabban működjön. Én úgy gondolom, hogy ma már van egy sor olyan jó gyakorlat az egyes országokban, amit érdemes figyelembe venni. Érdemes például azon is elgondolkozni, hogy minek a bizottság az idén azt ígérte, hogy jön egy olyan javaslattal, ami lehetővé teszi a csoportos beadványokat, a csoportos bírósági keresetek beadásának a lehetőségét, a kollégák azt javasolták, hogy ebben a kérdésben is lehessen egy ilyen lehetőség, és én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy megfelelő eszköz. Tehát megpróbáltunk, megpróbáltunk olyan, olyan lehetőségeket összegyűjteni, amik eh, kezelhetnék, hatékonyabbá tehetnék a, a bérszakadék csökkentésének a, a ö, folyamatát, hogy ne kelljen még száz évet várni arra, hogy a, a bérszakadék előbb-utóbb eltűnjön. Köszönöm szépen, és most akkor vendégeink felszólalását szeretnénk meghallgatni, tehát nem tudom, hogy ki szeretné kezdeni. Egészen röviden. Tehát most nem szeretnék az összes hozzászólásra reagálni. Luling asszony, nyilván nehéz a megfelelő utat megtalálni és végtelen vitákat folytathatunk erről. De nagyon fontos, hogy a kvóták témáját megemlítette. Hiszen ez egy felé rendelt irányító eszköz. És nem például egy vállalat vezetősége dönteni ezt el. A vita Igazából arról folyik, hogy az egyes nemzeti keretekben hogyan lehetne ezt kialakítani. Az biztos, hogy az igazgató tanácsok, a felügyelő bizottságok nagyon férfi domináltak. Európai szinten is, az én országomban is, Németországban is. A német alkotmányban például benne van, hogy a nemek közötti egyenlőséget szorgalmazni kell. És hogyha megnézzük, hogy ezeken a szinteken, ahol a hatalom gyakorlása történik, mi a helyzet, akkor ez nagyon nem kielégítő, hiszen szinte nem látunk nőket ezen a döntéshozatali szinten. Ez az első pillantásra is világosra teszi, hogy a nők nem jutnak olyan befolyáshoz, befolyásolási lehetőségekhez, amelyet megérdemelnének képzésük alapján. A politikai tapasztalataim alapján igyekszem okosan politizálni, de néha pontot kell tenni erre. És az európai és a német, a Bundestagban folytatott eszmecserék alapján a nők általában a konzervatív téren bátrak, hogy erről a témáról szóljanak. Ez végezetül arról is szól, hogy nőként a férfiak támogatásával egységesen lépjünk fel, hogy ezt a témát erősen képviseljük. A bérkülönbségekről nagyon nehéz eszmecserét folytatni hogyha nem ugyanazok a dolgokat hasonlítjuk össze. De ezt a témát sem sikerült még megoldani. És például a fiatal nők, amikor munkába állnak, teljesen máshogy tárgyalnak például a bérről, mint a férfiak. Ez pedig folytatódik akkor is, amikor családot alapítanak, és nem csak a munkájukkal törődnek. És azt élem meg, hogy a nők szinte bocsánatot kérnek azért, hogy családjuk van, és a családjukkal is foglalkoznak, és ezt nem tartják munkának. És elég gyakran ezzel ki is cselezik őket a munkahelyen. Hiszen elég gyakran érvként használják ezt a munkahelyet, amikor a nők szeretnének előbbre jutni. és nagyon kevesen fogják fel, hogy igazából többen dolgoznak, mint a férfiak, és dupla teher alatt állnak. Itt az anyaság irányelv teljes, érték, teljes mértékben egyetértek, tehát ez elég liberális megfogalmazású, és nem igazán használ. Tehát ezen alapvetően el kellene gondolkoznunk. Köszönöm. Ennyit. De még ez a többi kollégához is többi kollégára is vonatkozik, amit mondtam, tehát nem csak Luling asszonyhoz címeztem azt, amit mondtam. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetünk, és részt vehetünk ezen az ülésen. Osztom luxemburgi kolléganőm tapasztalatait, 40 éve van egyenlőségi politika, azonban a 40 év alatt elértünk egy haladást, nem csiga tempóban. Hogy a nőknek és a férfiaknak ugyanolyan jogai legyenek, ennek mára már magától értetődőnek kellene lennie. És nem az. 40 év elteltével törvényes, konkrét szabályozás hiányában nem jutunk előre. Németországban is sajnos ezt látjuk, tehát Németországban megvannak a törvények, Németországban van egy megállapodás a politika és a gazdaság között is, hogy a nemek közötti egyenlőségben történjen valami. 11 éve volt ez, és az elmúlt 11 évben egy lépéssel sem jutottunk előbbre tehát mindenképpen törvényes, szükség, szükségesek a törvények, az irányelv szükséges, szükséges a kvóta, és szükséges az azonos munkaért, azonos bér elvének megvalósulása. Nem lehet évente kivonulni az utcára, hogy azonos bért követeljünk. Évek óta tudjuk, hogy itt átlagokról van szó, de igazából ez a botrány, hiszen az átlag azt mutatja, hogy a különbség nagyobb is lehet. Például a vezető pozíciókban ez a 16-17 százalék nem tükrözi vissza az igazi helyzetet. Németországban a nők és a férfiak bére közötti különbség 35% százalék is lehet, és ezt nem lehet elfogadni. Nem lehet elfogadni azt, hogy a mi munkánkat alacsonyabbra értékeljék, mint a férfiak munkáját. És mivel ezzel a követeléssel lépünk fel, szükségünk van egy kötelező érvényű irányelvre. Nagyon jónak találtam a javaslatát itt a csoportos keresetekkel kapcsolatban. Hogy nem egy személy nyújt be keresetet, ezt nyilván nem teszi meg, mert fél attól, hogy elveszti a munkahelyét. Itt egy csoportos keresetre, vagy valami hasonlóra lenne szükség, hogy az egyes érintett nő ne veszítse el munkahelyét. Tehát ez egy nagyon jó megközelítés, ezen el kellene gondolkozni, de több kötelező érvényű szabályra lenne szükségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor még három felszólót jegyeztem fel. Zenesin Kredet asszony és Morvai asszony. És akkor utána ismét megadjuk a Bundestagnak a szót. Köszönöm szépen. A kvótákról szólva olyan aspektusokra is kitérnék, amelyeket eddig nem hallottunk. Tehát a kvóták. Bármit gondoljunk a kvótákról, a kvótákat a gazdasággal kapcsolatban is vizsgálnunk kell, hiszen szükségesek a kvóták, hogy működjön a piacgazdaság, nem fordítva van. Van egy nagy ellenállás pillanatnyilag, hogyha arról van szó, hogy a nőket a vállalat vezetésébe bevonjuk. Azonban vannak kutatási eredmények, és a férfiaknak is vannak kvótái. Tehát legalábbis Lengyelországban vannak férfi kvóták. Ez azt jelenti, hogy a vállalatvezetőségben 90%-ban férfiak vannak. A vállalatok vezetői pedig 98%-ban férfiak. Nem akarom a férfiak intelligenciáját kétségbe vonni, Azonban a nők, hogyha ilyen 40%-at elérnek, akkor már boldogok. Vannak amerikai tan tanulmányok, és azt mutatják, hogyha a vállalatvezetőségben nők vannak, akkor a GDP 7-9%-kal növekedne, azért mert a nők másfajta elképzelésekkel rendelkeznek a vállalatvezetésben, tehát nem annyira kockázatvállalóak, És ez azt jelenteni, hogy a vállalatvezetés valahogy intelligensebb. Tehát rosszabb lenne, hogyha egyáltalán nem lenne nő a vállalatok vezetőségében. És például, ami például a részvénytársaságokra vonatkozik, tehát hogyha a nők például jobban képzettek, még akkor is férfiakat hívnak a vezetőségbe hogyha mondjuk leváltják egy részvénytársaság vezetőjét, akkor általában másfél-két csökkenek csökkennek a részvények. De hogyha nőt választanak a részvénytársaság vezetőségébe, akkor több mint 3%-kal is csökkenhetnek a részvények. És ennek tehát kihatása van a részvényekre, a részvények árára. Azonban azt is megfigyelték, hogy ez kiegyenlítődik egy bizonyos idő után. Láthatók a különbségek azon cégek között, ahol nők vagy férfiak, csupán férfiak vannak a vállalatvezetésben, tehát a gazdasági eredményeken is látszik ez. Tehát erről a dologról mindenképpen beszélnünk kell, és az ilyen jellegű tanulmányokat nagyon ritkán publikálják. Köszönöm szépen. Kreveti asszony kapszott. Ich darf kurz Sorry, Claire, sorry. Elnézést, elnézést. Röviden szeretnék utalnék arra, hogy 11 óra előtt 10 perccel el kell hagynunk az ülést, mert van utána is egy időpontunk. Rendben. Tehát 11-ig, úgy gondoltam, hogy 11-ig van időnk, de, de Kleveti asszonynak adom most át a szót. Cinte și eu urez bun venit colegilor din Bundestag. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni kollégáinkat a Bundestag részéről. Szerettem volna néhány megjegyzést tenni azokkal a témákkal kapcsolatban, amelyek számomra a legfontosabbak. Szeretném idézni, amit valahol olvastam. Az egyik olyan bank, amely a pénzügyi válságot elindította, a Lehman Brothers, hogyha Lehman Sisters lett volna, akkor valószínűleg nem alakult volna ki a gazdasági válság. Azt hiszem, hogy azért ebben nagyon jól rejlik az, hogy hogyan értékeljük a férfiak magatartását, hiszen ők hajlandóbb kockázatot vállalni, mint a nők. Ez általában jellemző. Ami pedig a kvótákat illeti, illetve a kótarendszer bevezetését a bankok igazgató tanácsai, illetve vállalati igazgató tanácsok esetében. Ez talán pozitív hatással lenne a nők helyzetére. Én magam azt szeretném, hogyha a nők valamennyi döntéshozó testületben részt vállalnának. Ugyanis igenis egyensúlyt kellene kialakítani a férfiak és nők vezető szerepe esetében. És ezzel kapcsolatban, amit Bauer asszony mondott, a nemzeti gyakorlatok, illetve az egyéni példák esetében Románia hazám például szülői szabadsággal rendelkezik, két éve szülői szabadsággal rendelkezik, szülési szabadsággal. Nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz, helyes vagy sem, a román fiatal nők számára nincs más lehetőség. Karrierjük elején a nők dönthetnek úgy, hogy két éves szabadságra mennek, de erről megoszlanak a vélemények. Minden esetre véleményem szerint többet kellene befektetni a családokba, hogy az anyaságot támogassák. Például olyan lehetőséget kínálva, hogy a gyerekeket mondjuk el lehessen vinni bölcsödébe, óvodába, tehát le, legyen elég bölcsödei óvodai hely. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egységes megoldásokat törekednünk. Okay. Nagyon rövid. Rövid időnk maradt. Rövid kérdést szeretnék föltenni a Bundestagból, a német parlamentből ide látogatott képviselőtársnőinknek. Tudják-e önök az európai szolidaritás és a női szolidaritás jegyében, hogy német cégeknél, gyáraknál, illetőleg kereskedő egységeknél az önök eh, testvérei hogy gy mondjam vagyis magyar nők milyen embertelen körülmények között és milyen összegekért dolgoznak. tisztában vannak e azzal önök hogy németország eh, kvázi gyarmatostói viszonyt alaktott ki magyarországgal és ennek a nők különösen is károsultjai? kérem szépen hundred euró körüli összegért dolgoznak német gyárakban eh, nők és férfiak eh, tudjuk azt hogy ugye például egyedülálló nőknek anyáknak ez mit jelent teljes jogfosztottságban egyik napról a másikra ki lehet őket tenni a munkahelyükről amennyiben egy napra orvosi eh, eh, ellátásban részesülnek vagy eh, a gyereküket vagy saját magukat ugye orvoshoz kényszerülnek vinni illetőleg menni máris kirúghatják őket a munkahelyükről. mi a véleménye önöknek erről nem lenne e kedve esetleg a bundestagnak a német parlamentnek a női szakbizottságnak magyarországra látogatni tudni ezeket a körülményeket felmérni én nagyon szvesen látom önöket és tekintsék ezt egy meghvásnak. ezenkvül kérdezem hogy van e valami fogalmuk arról hogy az európai uniós teljes jogú tagállam magyarországból németországba ment női migránsok milyen körülmények között élnek hogy többek között diplomás nők az önök országában cselédsorban kénytelenek dolgozni jogfosztottságban és fillérekért valamint nagyon nagy számban prostituáltként mert az önök állama igen kevesen lépéseket tesz a nőkereskedelemmel szemben e, női szemmel nézve a e, tőke szabad áramlása azt jelenti hogy az önök országából az én hazámba magyarországra odavonulnak azok a gyárak és üzemek amelyek teljes rabszolgatartást vezettek be és ez a nőkre különösen hátrányos megint csak mondom two hundred and fifty three hundred eurókat keresnek teljes jogfosztottságban a munkaerő szabad áramlása pedig azt jelenti hogy a diplomás képzett nők elmehetnek az önök országába az én hazámból cselédmunkát végezni. mi a véleménye önöknek erről és óhajtanak e esetleg a bundestagban ezt a jelenséget kivizsgáló bizottságot létrehozni? köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nem tudom, hogy maradt-e idő válaszolni, de én is szívesen feltettem volna egy kérdést a Bundestag képviselőinek, tehát hogy mennyire hat ki a válság a nőkre Németországban és az európai országokban. De tudom, hogy ez egy óriási nagy kérdés, tehát valószínűleg nem is lehetett volna megválaszolni. Remélem azért, mert annyi idejük van, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolják, és akkor 11-kor elengedni önöket. Ez is glaube, Azt hiszem, hogy ezek a kérdések, tehát például az anyák védelme, az anyasági szabadság, amit a román kolléganő említett, olyan kérdések, amelyek nálunk a Bundestagban is aktuálisak, és ezeket a témákat mindig megvizsgálják, hogy megfelelnek-e a jelenlegi társadalmi helyzetnek. Németországban átalakulás van, nagyon sok anya dolgozik, ami Németországban nem volt szokásos. Éppen ezért nagyon kevés a gyermek elhelyezési lehetőség, tehát kevés a bölcsödei, óvodai férőhely. A Magyarországról érkező hírek is azt mutatják, hogy a nők élet és munkakörülményei Európában nagyon-nagyon különbözőek. Ügyvédként elég gyakran hallom a magyar nők helyzetét, tehát nem tudom, hogy Magyarországon milyen a törvényes helyzet, milyen a jogi helyzet, mert a munkavédelemmel tekintetben nem ismerem, hogy milyenek a magyar munkavédelmi törvények, de mindenképpen szükségünk van eszmecserére. És tehát, hogyha itt tűkön ülünk, akkor nagyon sajnálom, mert nem tartozom azon képviselők közé, akik homályos válaszokkal menekülni akarnak a kérdésektől. Már másodszor járok a héten Brüsszelben, és Tudjuk minnyáján, hogy milyen kevés ilyenkor az idő. De a csere nagyon fontos. Éppen ezért a meghívást én is megismétlem, tehát szívesen látom a kolléganőket, kollégákat Berlinben, a Bundestagban, hiszen látom, hogy mennyire egyszerű önökkel szót érteni. Köszönöm ezt a nyíltságot, de mindenképpen több cserére van szükségünk. Köszönöm szépen. És örülök, hogy itt jártak. És teljes mértékben lehetséges, hogy találkozzanak az egyes képviselőkkel, de az is lehetséges, hogy a bizottságjaink megint találkoznak, de most mindenképpen szeretném megköszönni, hogy itt jártak. Egy nagyon fontos eszmecserét hallottunk. De Igazából Brüsszelben mindig kevés az idő, ez igaz. Bármennyit akarunk mondani, nincs rá idő. És mindenképpen gondolatokat ébresztettek eh, a kérdések, a válaszok, és nagyon fontos, hogy eh, érezzük a helyzetet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és eh, további kellemes tartózkodást kívánok. Ja, do, eh, vi... Akkor áttérünk a 11-es pontra. Ez pedig a nemi sztereotípiek felszámolása az Európai Unióban. Sajnos az a helyzet, eh, hogy Liotard asszony, aki az előadó, megbetegedett, és nem tud eljönni, hogy részt vegyen a vitán. Eh, Én megígértem neki, hogy felolvasom a levelét, és nyilván vannak megjegyzések az anyaghoz. Tehát ezeket a kérdéseket fel lehet majd tenni Liotard asszonynak. És most szeretném felolvasni, amit Kartika Tamara Liotard írt nekem, és ez angolul van, tehát akkor angolul szeretném felolvasni és akkor utána majd svédül fogom folytatni. De most angolul olvasom fel. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának, a, ugyanis nagyon sok módosítót terjesztettek be, és a legtöbb tulajdonképpen ugyanazt az irányt képviseli, amit jó magam, ezért valószínűleg sikerül majd körű konszenzus kialakítani a fennbizottságban. Kompromisszumokat javaslok annak érdekében, hogy a szöveg emészthetőbb legyen. Nagyon sok módosító indítvány ugyanebbe az irányba mutat, úgyhogy szeretném elkerülni az ismétlődéseket. A kompromisszumokat azért fogom beterjeszteni, hogy az elképzeléseket összefoglaljam, nem pedig a szó szerinti megfogalmazás. Remélem ezt a kollégák el tudják fogadni. Jövő hét hétfőn fogunk találkozni az árnyékjelentéstevőkkel délután 4 és 5 óra között az A1G1-es teremben, és a kompromisszumokat pedig E, még előtte kiküldöm, annak érdekében, hogy azokat meg tudjuk beszélni. Még mindig van két hetünk a szavazásig, hogy azok a kompromisszumos szövegeket véglegesítsük, ezért azt remélem, hogy jó és átfogó jelentésünk lesz. Ez volt az, amit Kartika Liotard szeretett volna közölni velünk, és most megadom a szót a képviselőknek, amennyiben megjegyzések vannak, de le is lehet írni ezeket a kérdéseket, és eljuttatjuk Kartikának. Tehát akkor megadom a szót. Ja, Friszeszkva. Seskva asszony. Děkuji, pane předsedo. Trochu mě mrzí, že tady paní zpravodaj... Köszönöm szépen. Sajnos nincsen itt az előadó, de hát néha ilyen az élet. Szerettem volna megköszönni neki ezt a jelentést. Néhány módosítót is beterjesztettem, és az előadó asszony is mondta jelentésében, hogy hasonló a véleményünk a nemi sztereotípiákkal kapcsolatban, ami az Európai Uniót illeti. És ez pedig a frakciókon át ívelő felfogás. Árnyék előadó vagyok, és támogatom a módosítók többségét. Néhány módosítót különösen, különös mértékben támogatok. Az egyik ilyen téma például a nemi alapú erőszak. Úgy gondolom, hogy a nemi sztereotípiák is nagy szerepet játszanak a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségben. Éppen ezért a társadalom egyik része úgy érzi, hogy a társadalom egyik felének, tehát a férfiaknak több joga van. Éppen ezért a módosítókat támogatom. Ezen kívül még támogatom azokat a módosítókat is, amelyek a munkaerőpiaci szegregáció felszámolására vonatkoznak. Itt a tagállamoknak nemzeti stratégiáik is vannak. Azonban hosszú távú stratégiákat is ki kell dolgoznunk és elfogadnunk olyan szakmák tekintetében, ahol kevés nő dolgozik. Ezen kívül még azt is szorgalmaznám, hogy a nők erősebben vegyenek részt a társadalom alakításában. Támogatnunk kell azt is, hogy a nők a vállalatok vezetésében és a politikában is nagyobb szerepet vállaljanak. Végezetül szeretném még elmondani, hogy sajnos nem vehettem részt az előző vitám, csak a később értem ide, hallottam néhány hozzászólást. és legalábbis az interneten is hallgattam a vita egyik részét, és most itt egy komoly témára térnék át. Tíz évvel korábban Lulling asszony felszólását aláírtam volna. Azt mondta, hogy okosan kell a témákkal foglalkozni. Azonban a saját tapasztalataim alapján két gyermekem van, és gyermekeim apja pedig ellenem médiakampányt folytat. És pedig azért anyaként a politikában maradtam. És ez igazából meggyőzött engem, hogy fel kell lépnünk a nemi sztereotípiák ellen. Ez összefügg a kvóták problematikájával is. Úgy gondolom, hogy kiváló az, hogy erről egyáltalán beszélünk. Hiszen az egész társadalom, a férfiakat is beleértve, le kell, hogy folytassák ezt a vitát. Aminek az eredménye az kell, hogy legyen, hogy törvényes szabályzások vannak. Mivel Reding biztosasszony annyira bátor és nagyon ambiciózus célokat fogalmazott meg. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogy ezekről a kérdésekről beszélünk. Hiszen mindig, hogyha a nőnek választania kell a család és a munkahely között, akkor konfliktusba kerül. És mindenek előtt a társadalom gondolkodás módját kell megváltoztatni. És úgy, ahogy a Bundestagból nálunk járt kollégáink is mondták. Ne legyen a nőnek olyan érzése, hogy elnézést kell kérni a társadalomtól, hogy dolgozni és karriert is szeretne a család mellett. Szerintem nagyon szépen fejezték ezt ki, és én is aláírnám ezt tíz éves tapasztalataim alapján. Úgy gondolom, hogy ez vonatkozik az előttünk lévő jelentésre is. Köszönöm az előadó asszonynak a jelentést, és úgy gondolom, hogy itt tényleg a többség gondolkodásának megváltoztatásáról van szó. Miklán asszony? Uh, first of all, I want to thanks to me. Először is szeretnék köszönetet mondani Liotárt asszonynak ezért a jelentésért. Megpróbálok röviden szólni, de sajnálatos módon megint a sztereotípiákról kell beszélnünk, még ebben a században is. És azért nagyon nehéz ez számunkra, mert nagyon fontos megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk továbbítani a legjobb gyakorlatainkat, például azoknak, akik mondjuk az arab tavaszban részt vesznek, hogyan tudnánk őket tanítani bármire, hogyha a saját területünkön sem tudjuk érvényesíteni a nemek közötti egyenlőséget. Ezért a nemi alapú sztereotípiák borzasztó ö, nagy problémát jelentenek, hiszen még mindig fennáll a bérkülönbség, a bérszakadék, és mindez a nők negatív sztereotipizálásából fakad. Nagyon gyakran úgy gondolják, hogy ez, ez például nem a nők helye, ez nem a nőknek való, ez biztos nem érdekli a nőket, és ez pedig elbátortalanítja a fiatal nőket, és nem kezdenek olyan munkákba, mint például az informatika területe, vagy a mérnöki tudományok. Ezért nagyon fontosnak találom, hogy maga a az iskolai tanterv legyen olyan, hogy már eleve kizárja a nemek közötti különbségtételt. Ezért inkább azt kellene segíteni, hogy a gyerek, a diák megvalósíthassa önmagát, kiteljesedhessen az iskolai tanterv segítségével. Hazámban, amikor esélyegyenlőségi miniszter voltam, nagyon jó gyakorlatnak tartottam például a kötelező gender mainstreaminget a tanárok esetében, ugyanis nyilván a tanárokat kell képezni először annak érdekében, hogy elkerülhessék a nemek közötti sztereotípiák használatát, és azután pedig ezt a tudást átadja a gyerekeknek. Aztán ott van természetesen a média, amely nagyon fontos, erőteljes véleményformáló eszköz, és ott pedig borzasztó sok sztereotípiát tapasztalhatunk. Pontosítomban is egyébként aláhúztam annak fontosságát, hogy a fiúk, férfiak vegyenek részt a gender mainstreaming folyamatban, ez nyilván nem elegendő, de ezzel együtt egy nagyon fontos, jelentős lépésnek tartom azt. A jelentés, ha lehetséges ezt így mondani, egyfajta korai figyelmeztetés ezen a területen, de amit nagyon jó ötletnek tartok, az az, hogy egy ilyen jellegű jelentés elkészüljön azért, hogy a közvéleményt tájékoztathassuk, figyelmeztethessük arra, hogy a sztereotípiák még mindig megvannak a, a valóságban, és az ALDE frakció részéről pedig nagyon támogatjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki más, aki szót kér? Bizottság részéről esetleg? Nem. Rendben, hogyha nincsen más, akkor annyit közölnék, hogy november 7-én szavazunk erről a témáról, 6-án szavazunk erről a témáról. És 2013 március, amikor a plenáris elé. Akkor átmegyünk a következő pontra, a 12-es pontra, ez pedig a migránsok integrációja, ennek hatása a munkaerőpiacra és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenziója. És eh, Sanderson asszonynak adom meg a szót. Dziękuję, panie przewodniczący. Mają Köszönöm, elnök úr. Előttünk van a jelentés tervezet, amelynek legfontosabb aspektusai a migránsok integrációjára vonatkoznak, és arra, hogy mindezt hogyan hat a munkaerőpiacra, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenziójára. Sajnos ebben a tervezetben nem tudom beépíteni az összes módosítást. Én jó magam is előterjesztettem módosítást a saját jelentésemhez, nyitott vagyok a kollégák javaslatainak irányába, és szeretném mindenek előtt megköszönni ezt a lehetőséget, hogy foglalkozhatunk itt ezzel a témával. A nők és a migráció kérdésköre mindig is szorosan összefüggött. A migránsok 50% Európában nő, és minden térségben nagyon fontos szerepet töltenek be. Ami a szakmai migrációt illeti, ez vonatkozik a, nő, a férfiakra is. A nők esetében a nők inkább a családi okokból megvalósuló migráció szempontjából érintettek. Nagyon fontos szerepet töltenek be a munkaerőpiacon, a szociális biztonsági rendszerek szempontjából is, éppen ezért figyelmet kell szentelni nekik. És oda kell figyelnünk a bérezési kérdésekre is. A szakmai migráció, ez főleg a olyan területeket érinti, ahol több nő dolgozik, ahol elsősorban nőket foglalkoztatnak a felvevő országokban. Gondolok itt az idősek gondozására, a gyermekgondozásra és az illegális prostitúcióra, a vendéglátásra, és említést kell tennünk a házasság, az illegális házasságkötés céljából megvalósuló migrációra. A nők gyakran nagyon rossz béreket kapnak, és az egészségügyi alapellátásban nem igen részesülnek, a szociális védelmi rendszerben sem, ami pedig a nő, női migrációt illeti, ez olyan területekre is vonatkozik, ahol férfiak is nagy számban megjelennek. Gyakran a nők áldozattá válnak, és hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. A nők jogait szem előtt kell tartanunk, a migráns nők jogait az európai migrációs politikában, hiszen integrálni kell őket a társadalomba. És ezen nők a kizsákmányolás különböző véd, formái, a diszkrimináció különböző formái ellen is védelemben kell részesüljenek továbbá. A migráns nők egy rendkívül heterogén csoportot alkotnak. Természetesen ugye ott vannak a romák is, akiket meg kell említenünk. Tehát egy stratégiára van szükség ezen a területen. Ugyanis vannak dolgok, amelyek bizonyos nőkre nézve nem hatékonyak, mások szempontjából azonban célra vezetőnek bizonyulnak. Ami talán a legfontosabb az az, hogy a migráns nők integrációját célozzuk meg. Az a cél, hogy megfelelő jogi státuszban részesüljenek, biztosítani kell számukra a munkához való jogot, és ezt összhangba kell hozni a jogi státuszokkal. Ugye itt meg kell említenünk az illegális bevándorlást, a menekült státuszt, a hosszabb tartózkodás szintén összefüggésben áll a munkaerőpiacon való szerepükkel. Az illegális migráns nők gyakran takarítónőként dolgoznak, vagy gyermekeket gondoznak, de nincs biztosításuk, és a munkajogokhoz is csak korlátozott mértékben férnek hozzá. Úgyhogy meg kell nézni azt is, hogy a migráns nők képzési szintje milyen. Erre vonatkozóan is vannak EU-s jogszabályok, de a legtöbb tagállamban nincs olyan nemzeti politika, amely a migráns nőket támogatná vagy amely a munkaerőpiacon való kizsákmányolása szemmel felvenni a küzdelmet. Gyakran az ilyen nők nem igen formációhoz sem, nem tudják azt, hogy a különböző diplomák, képesítések mit jelentenek, és gyakran nagyon bürokratikusak a különböző eljárások. Éppen ezért nagyon sok nő kezdetben feladja az egészet, noha jól képzett és hajlandó rosszul fizetett állásokat is elfogadni. Ezzel összekapcsolódik a képesítések elismerésének problematikája, ami azt jelenti, hogy gyakran a migránsok nagyon jól képzettek, ugyanakkor munkájuk nem ennek felel meg. Megfelelő, hatékony rendszereket kell kidolgoznunk a szakmai képesítések elérése érdeké, elismerése érdekében. A harmadik országokból származó képesítéseket el kell ismerni, és lehetővé kell tenni számukra az élethosszígtartó tartó tanulást, a továbbképzést. Tehát az információhoz, a munkaerőpiacról szóló információhoz való hozzáférést biztosítani kell a nők számára, hiszen a nőknek tudniuk kell, hogy milyen jogok illetik meg őket, és a különböző intézményekkel való kapcsolattartást is könnyíteni kell. Nagyon fontos az is, hogy más kérdésekről tájékozódhassanak, és például a munkáltatóról információt szerezzenek. Aztán ott van ugye a nyelvi akadály is, nyelvi ismeretek hiánya a társadalomban peremre rekeszti a nőket, kirekeszti a nőket, és korlátozott társadalmi kapcsolatokat tesz lehetővé csak számukra, és a felvevő országokban, a befogadó országokban gyakran a férfiak könnyebben integrálódnak, mint azon nők, akik nem tudnak bekapcsolódni a munkaerőpiacra, nem tudják megtanulni a nyelvet, és gyakran elszigetelten élnek a családon belül. Ez azt jelenti, hogy ezen nők a tanfolyamokon sem tudnak részt venni, hiszen a gyerekekről gondoskodnak. Gyakran a férfiaktól függnek, és a gyerekeket kell, gyerekekkel kell foglalkozniuk. Egy másik kérdés pedig az, hogy a szociális védelmi, a szociális biztonsági rendszerbe hogyan integrálódnak. Ugye ott van az ö, diszkriminációmentesség kérdése, alkalmazni kell a, haték, a, a jogot egy adott országban, az Európai Unió összes országában érvényesíteni kell a jogokat, és a különböző országokban a biztosítási időket is figyelembe kell venni. Aztán a szociális jogok, amelyeket egy nő szerzett egy adott tagállamban. Ezen a területen is nagyon kömöly, komoly különbségek jelentkeznek. Egy alapvető kérdés az az, hogy nehéz a szociális biztonsági rendszereket elemezni a különböző országok között, azért mert a migráns nők nagy része nincs tisztában azzal, hogy milyen jogaik vannak a szociális területen sem, ennek pedig az a következménye, hogy nem élnek ezen jogokkal, és nem is követelik azt, hogy érvényesíthessék ezen jogokat. A harmadik országokkal való kommunikáció is hiányos, a származási országokkal való kommunikáció, ennek következménye pedig az, hogy a szerzett jogokat nem tudják magukkal vinni. A származási országban szerzett jogok gyakran nem ismertek számukra, úgyhogy a fennálló kockázatokkal sem, szemben sem tudják magukat biztosítani. Ami pedig az adminisztrációhoz, a szociális biztonsági rendszerhez való hozzáférést illeti, is nehézségek jelentkeznek, de ez csak egy vázlat volt a részemről, megpróbáltam felvázolni a jelentést. Ez a kérdéskör rendkívül tág, de számítok arra, hogy az önök javaslataival javíthatunk a migránsok helyzetén és a migráns nők integrációja, mert ez egy nagyon fontos téma, főleg a szociális biztonság szempontjából is számítok az együttműködésükre. Köszönöm szépen, Morvai asszony kapszul. Köszönöm szépen, és köszönjük a raportőr részletes tájékoztatását. Kapcsolódik a mostani felszólalásom az előzőhöz ha migráns azaz bevándorló nőkről és az ő jogaikról beszélünk az európai unióban eddig egy hatalmas hazugsággal szembesültünk illetőleg egy hazugságnak voltunk a részesei úgy csináltunk minthogyha bevándorló nő alatt migráns nő alatt jogfosztottságban élő szegény nyomorúságos sorsú nő alatt csak valamiféle távoli harmadik világbeli nyomorult országból érkezett nőt kellene érteni. hagyjunk fel ezzel a hazugsággal és lássunk világosan hogy az új tagállamok posztkommunista országokból nyugatra vándoroló nők igen hasonló helyzetben vannak mint harmadik világbeli társaik jogfosztottságban alacsony bérezésért amiket a raportőr elmondott a babysitteri állások takartói állások tisztázatlan körülmények között a prostitúció világába való belesodródás nőkereskedelem áldozatává válás és a többi. én nagyon kérem hogy most hogyha migránsokról kerül elfogadásra illetőleg megvitatásra egy jelentés beszéljünk nyltan végre erről a jelenségről a kelet és közép európai országokból eh, nyugatra irányuló kényszermigrációról az európai unió másodosztályú és osztályú eh, eh, országai közötti migrációról és az orvoslást is ugye hasonlóképpen közeltsük meg egyrészt hogy ki kellene mondani emberi jogként végre biztostani a szülőföldön maradásnak a jogát mind a harmadik világbeli mind az európai unió másodosztályú országainak vonatkozásában olyan gazdaságot kellene ezekben az országokban csinálni amely lehetővé teszi azt hogy ne kelljen se nőknek se férfiaknak kényszerből elhagyni a saját hazájukat ahol adott esetben a családjuk a közösségük a gyökereik vannak. azt gondolom hogy ezt ki kellene mondani egyrészt másrészt pedig végre el kellene kezdeni vizsgálni azt hogy hogyan élnek a migránsok illetőleg a migránsnők a e, volt kommunista országokból nyugatra irányuló bevándorlás során és az orvoslásról még annyit hadd mondjak hogy nekik is ugyanúgy kellene a kezükbe adni olyan e, e, kérdés felelet formájában megfogalmazott füzetet hogy mihez van joguk mihez van joga akkor hogyha mondjuk várandós lesz gyereket szül mihez van joga akkor hogyha erőszak éri akár a prostitúció világában mihez van joga mint munkavállalónak hogy tud a jogfosztottságtól védekezni és a többi. kezdjünk most már komolyan beszélni erről a dologról és hagyjunk föl azzal a hazugsággal hogy az európai uniós országok csak fogadó országok a migráció szempontjából hiszen nagyon jól tudjuk hogy a másodosztályúként kezelt és aként élő európai európai uniós tagállamok küldő országok ez idő szerint és nem pedig fogadó országok amikor a migrációról van szó. köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Záborszka asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az előadónak a kiváló munkáért. Most az a kezdeném hozzászólásomat, hogy teljesen egyetértek vele, és most néhány megjegyzésem lenne. Különbséget kell tennünk, hogy aközött, hogy bizonyos emberek munkát vállalnak, és ezek az Európai Unión belül vándorolnak be más országba, vagy az Európai Unión kívül A bevándorlók a migránsok integrációjáról van szó, és ebben az anyagban azokról van szó, akik nem Európai Uniós tagállamokból vándorolnak be. Tehát itt nem európai migránsokról van szó, akikről szó van. Szenisin asszony joggal utal arra, hogy a migráns nők tiszteletben tartják az Európai Unió jogszabályait. Tehát nem illegális bevándorlókról van szó ebben az anyagban. Tehát itt legális bevándorló nőkről van szó, akik nagyon fontos szerepet játszanak az európai nemzetgazdaságokban. Még egy rövid megjegyzésem lenne. Két-három módosítót is szívesen benyújtanék. Szenésin asszony annak a szükségességéről beszél, hogy láthatóvá tegyük a bevándorló nők jogait a foglalkoztatás és a szociálpolitikában. Szeretném ezt kiegészíteni. Arról is szó van, hogy eh, azt a munkát is el kell ismerni, amit a nők a családon belül végeznek. Főleg, eh, hogyha a nyugdíjjogosultságokra gondolunk hiszen az európai nők családban végzett munkáját elismerik. Elismerik, amikor a nyugdíj megalapításáról van szó, és ez vonatkozzon a migránsokra is. Másodszorban arról van szó, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a családot és a munkát. Nagyon sok probléma van ezzel. Az európai nőknek is problémás, és még problémásabb a migránsoknak. Igen, az előadó. Nem, köszönöm. Szeretnék gratulálni a bizottságnak a fontos lépésért, hiszen, hogyha belegondolunk a szociális biztonság jelentőségére, akkor ez egy nagyon fontos dolog. Sajnos Európában két szintéren is szembesülünk ezzel. Tehát megvan a belső migráció, ami azt jelenti, hogy a szegény kelet-európai országokból Nyugat-Európába mennek a nők, ez egy belső migráció, ők Európai Uniós állampolgárok, de még sincs meg ugyanaz a joguk, mint a ottani honinőknek és elképzelhető, hogy közös megközelítés kellene alkalmazni. A szociálpolitika nem európai dimenzió, de nyomást kell gyakorolni a tagállamokra, hogy ugyanazokat a normákat alkalmazzák mindenkire. Akkor is, hogyha egy nő az Európai Unió keleti feléről érkezik. És van a külső migráció, ami azt jelenti, hogy a harmadik államokból érkeznek a bevándorlók. Itt két dolgot kell megemlítenünk. Ne legyen fekete piac, amelyet a szervezet bűnözés alakít ki. És itt nagy számban vannak nők. Gondoljuk a prostitúcióra, gondoljunk az emberkereskedelemre. Egy másik fontos téma például az otthon végzett munka. Teljes mértékben egyetértek Záborszka asszonynal. a nők a legsebezhetőbb részét képzik a nyugdíjrendszernek. Teljesen kiegyenlítetlen a helyzet ezen a téren, és amennyiben itt nincsenek aktív intézkedések, akkor a helyzet még rosszabb is lehet, veszélyes lehet. Egy nagyon fontos téma még a képesítés elismerése. Most legyen belső vagy külső migráns, általában jó képzettsége rendelkeznek a nők, és elég gyakran arra kényszerülnek, hogy képzettségük alatti munkát vállaljanak. Ami nagyon frusztráló, és nagyon demotiváló az érintett nők számára. lehetne információs kampányt szervezni a nők számára. Nagyon fontos, hogy megtudják, hogy milyen jogaik vannak. Fontos, hogy akár képzést is adjunk nekik a diszkriminációs témakörben. Végezetül pedig azt javasolnám, miután nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést a bizottságunk számára, esetleg tarthatnánk egy nyilvános meghallgatást is a témakörben, hogy megvizsgáljuk a helyzetet a tagállamokban, a belső migráció témakörében, és konkrét eseteket is említhetnénk, melyek során a tagállamok nem tartják be a szabályokat. De nagyon fontos véleményről van szó, és úgy gondolom, hogy a víziónk teljes mértékben támogatandó és elfogadandó. Nyilván lesznek módosítók, de megvan a lehetőség arra, hogy eh, egy tényleg fontos jelentés szülessen. Vélemény. Most átadom a bizottság képviselőnek, Áltáró asszonynak a szót. Áltáró. asszony. Yeah, the floor. Thank you very much. Uh, so I'm Gyula Köszönöm szépen. A belügyi főigazgatóságról érkeztem, és én magam a legális migrációval foglalkozom. Az integráció érdekében miket teszünk harmadik országokból származókkal, erre térnék ki először. Nagyon köszönöm, hogy megadták a lehetőséget, hogy az integrációról szólhassunk. Ezt nagyon gyakran a tanács szintjén vitatják meg a tagállamokkal, de a az Európai Parlament szintjén nagyon gyakran nem, ezért várjuk az önök jelentését. A harmadik országokból származók integrációja nemzeti hatáskörbe tartozik, és az integráció pedig a regionális, illetve helyi szinten valósul meg elsősorban. Azonban az integráció a jogszabályokhoz, szakpolitikákhoz is tartozik, amelyeket EU szinten határoznak meg, mint például a legális migrációval kapcsolatos egyenlő elbánás, illetve az egységes engedélyről szóló irányelv, amelyet tavaly fogadtak el. Az EU támogathatja a tagállamokat abban, hogy olyan integrációs politikákat alakítsanak ki, amelyek támogatják a gazdasági fejlődést, illetve a szociális kohéziót annak érdekében, hogy a migránsok hozzájárulhassanak a növekedéshez. Egy új jogalapot vezetett be a Lisszaboni szerződés 79 per 4-es cikkben, amely a harmonizációt kizárja, ugyanakkor viszont támogatja azokat a tagállami intézkedéseket, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács is jóvá hagy. Egy keretrendszert biztosíthatunk a monitoring, a benchmarking, illetve a helyes gyakorlatok cseréje szempontjából a különböző kormányzási szinten, illetve az európai pénzügyi eszközök is ösztönzőket támaszthatnak a tavalyi év során az Európai Bizottság egy európai agendát állapított meg az integráció tekintetében, amely fele megállapítja a kihívásokat, illetve a lehetőségeket annak érdekében, hogy a migránsok teljes mértékben részt vállalhassanak a befogadó társadalomból. Az Európa Integrációs Agenda természetesen tartalmaz ajánlásokat, és a tagállamnak például a nyelvtanfolyamokat biztosítania kell eh, reagálni az integrációs folyamatban a migránsok eh, igényeihez, mint például a rugalmas tanórák beosztása. Illetve a munkaerőpiaci szakpolitikáknak támogatniuk kell a migránsok munkaerőpiacon való részvételét. Így módon a nőknek függetlenséget tudunk biztosítani. Az integráció szerepvállalást tesz szükséges a befogadó társadalom részéről, a migránsok is természetesen jogokkal és kötelezettséggel rendelkeznek. Hajlandóságot kell mutatniuk az integrációra az egységes értékek, illetve alapjogok tiszteletben tartása a szerződésben szerepel. Ezért a diszkrimináció elleni küzdelmet nyilván elismerjük, de a migránsoknak is meg kell tenniük a maguk részét. Ami az európai integrációs agendát illeti, ez elsősorban helyi szinten valósul meg, ott lehet sikeres, illetve ott valhat kudarcot, ezért az alulról felfelé történő építkezés kell elismerni ebben az esetben. Az agenda azt is kiemeli, hogy a küldő államok mennyire fontos szerepet játszanak az integrációban az utazás előtti tájékoztatás a vízumokról, az engedélyekről, a nyelvtanfolyamok lehetőségéről és a többi. Az Európai Unió jelen pillanatban egy monitoring keretrendszert biztosít, közös nyom, mutatókból indul ki az integráció szakpolitikák megvalósulásával kapcsolatban ami ezeket a mutatókat illeti, ez természetesen növeli az összehasonlíthatóságot Európai Unió szinten az adatok esetében, és természetesen az európai tanulási folyamatot is megerősíti. Négy fontos területet állapítottunk meg az integrációval kapcsolatban, foglalkoztatás, oktatás, szociális befogadás, illetve aktív állampolgári tevékenység. Az adatok azt mutatják, hogy a migránsok sokkal nehezebb helyzetben vannak a szociális befogadás, az oktatás, illetve a munkaerőpiac tekintetében, mint a, az ottani tag, ö, állampolgárok. Számos ö, szociális indikátor azt mutatja, hogy sokkal nehezebb helyzetben vannak, főként pedig a nők, ugyanis általában ideiglenes munkát sokat kapnak alacsony fizetést, még akkor is, hogyha teljes munkaidőben dolgoznak, de egyébként a jellemző itt a részmunkaidős munkavállalás. Vannak olyan európai modellek, amelyek egy rugalmas kiinduló pontot jelentenek az tagállamok számára. Nyilván figyelembe kell venni az adott tagállam aktuális integrációs kihívásait. Bevezető nyelvtanfolyamok, a teljes társadalom erőteljes elkötelezettsége, illetve a nők aktív részvétele, ezek olyan területek. Két éve, évente kétszer egy európai integrációs fórumot szervezünk, ez a, követ, a következő ülés egyébként jövő héten lesz, október 17-én, ekkor fogunk foglalkozni a migránsok Európai Uniós növekedéshez való hozzájárulásával. Európai Integrációs Alap egy másik nagyon fontos eszköz. A költségvetés 80%-át nemzeti szinten költik el, a többit pedig Európai Unió szinten. A bizottság pedig es a jövőbeni menekültügyi alapot a következő pénzügyi keretprogramból a helyi dimenzióra kívánja fordítani annak érdekében, hogy olyan intézkedéseket támogasson, amelyeket elsősorban a helyi hatóságok hajtanak végre, nem pedig állami szereplők. És azt is meg szeretném említeni, hogy a 2014-es DAFNE program esetében a leginkább sebezhető, legkiszolgáltatottabb női csoportok a céljai, célzottjai ezeknek a támogatásoknak. Olyan projekteket támogatunk, amelyek szakosodott, támogató szolgáltatásokat nyújtanak a nőknek és a fiataloknak. A következő pedig a nők elleni erőszakról szóló tájékoztatási kampány, olyan projekteket támogatni, amelyek a tájog, tájékoztató projekteket, tájékoztató programokat erősítik. Szeretném ezen kívül megemlíteni azt az irányelvet, amelyet 2010-ben fogadtak el, amely az emberkereskedelem elleni küzdelmet támogatja, illetve az Európai Uniós stratégiát, amelyet 2012. júniusában fogadtak el szintén az emberkereskedelem, illetve embercsempészet területén. Azzal szeretném befejezni, hogy a, az Európai Uniós idős személyeket ellátó munkavállalók 50%-a migráns. Nagyon gyakran a családok alkalmazzák őket, nagyon hosszú a munkaidő, nagyon kevés a szabadságuk. Ez egy könnyű megoldás arra, hogy rövid idő alatt pénzt kereshessenek annak érdekében, hogy azt aztán hazaküldhessék származási országokba. Így módon azonban a megállapítható, hogy a migránsok általában visszakívánnak térni az eredeti országokba, származási országokba. A nők a leginkább kiszolgáltatottak ebben az esetben. Amikor már nem dolgoznak az Európai Unióban, hazautaznak, ugyanakkor viszont a családjuk arra kényszeríti őket, hogy megint külföldre menjenek, ugyanis fejős tehénnek tekintik ezeket a személyeket. Ugyanakkor viszont az származási országokban ez idő alatt nem fizettek nyugdíjat, tehát még kiszolgáltatóbbak időskorukban. Nagyon szépen köszönöm, és most átadom Szenisin asszonynak, az előadónak a szót végezetül. Nagyon szépen köszönöm. Örülök a módosítóknak, örülök, hogy egyetértünk a kérdésben hiszen minnyájunk érdekében áll, hogy ez a probléma csökkenjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most már csak a továbbiakat jelentem be. Október 15-e 5 óra a módosítók benyújtásának a határideje, a bizottságunk pedig november 6-án szavaz, és a munkaerőpiaci bizottság szavaz, és ahogy a plenumra mikor kerül, azt még nem tudjuk. Tehát akkor most a 13-as pontra térünk át, ez délután lesz, és akkor most a 14. pontra térünk át, 2012. november 5-én 15-től 18.30-ig, és november 6-án 9-től 12.30-ig tart majd a következő ülésünk itt Brüsszelben, és mindenkit szeretettel várok délután.